és elején jóváhagyásra előterjesztjük a jegyzőkönyvet. Ha nem lesz ellenvetés a mai napon elfogadott a kapcsolattal. Az Európai Parlament ülésszakát megszakítom, nagyon jó biztonságos hazautat kívánok, és frissítő, pihentető nyári szünet.